hogy kimondjuk azt, hogy az a több ezer ember, aki Lisszabonban demonstrál, azok számára minden elég. Soknak a értünk, és most napirend szerint következik a Rita Borsellino jelentése az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról. Négy percben megadom a szót az előadónak signora commissario presidente onorevoli colleghi presento oggi la mia relazione d'iniziativa sulla sicurezza. tisztelt elnök úr! saját kezdeményezésű jelentést eh, késztettem az európai unió belső biztonsági stratégiájáról. huszonhárom éve gyilkolták meg eh, falconét eh, és Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a médiában is számos hírt olvastunk arról, hogy Melissa 16 éves kislány életét vesztette, és egy másik iskola társa is sincs még túl az életveszélyen. Azt hiszem, hogy meg kell emlékeznünk az Emilio Románia tartományban lezajlott borzasztó földrengés, és hiszen ez is összefüggésben van az EU belső biztonsági stratégiájával. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a segítséget, amelyet kaptam tőlük, hogy elkészítsem ezt a jelentést. A belső biztonság kapcsán is teljes mértékben garantálni kell az emberi jogok tiszteletben tartását, ez is a stratégia része. Rendkívül fontos számunkra az is, hogy az EU intézményei fontos szerepet játszanak a stratégia végrehajtásában, különösen a e, Lisszaboni utáni keretek között. Az Európai Parlament szerepe is rendkívül fontos, meg kell határozni a stratégia célkitűzéseket, értékelést kell végezni. A parlament teljes jogutás jogalkotó a belső biztonsági kérdéskör kapcsán, a Lisszaboni szerződés alapján is, is, és demokratikus ellenőrző feladata van, ugyanúgy, mint a nemzeti parlamenteknek is. Azaz rendszeres tájékoztatást kell, hogy kapjon az Európai Parlament, illetve a Nemzeti, Bizottság, Nemzeti Parlamentek az Európai Bizottságtól. A jelent jelentésemben is eh, szólok arról, hogy éves jelentést kell készíteni a parlamentnek a belső biztonsági stratégia végrehajtásáról. Nagyon lényeges, eh, hogy az eh, Európai Unió vizsgálja a belső biztonságot fenyegető veszélyeket, és a területen működő ügynökségeknek megfelelő fenyegetettség elemzéseket kell végezniük, annak érdekében, hogy a tagállamoktól összegyűlt információkat átlátható és hatékony módon dolgozzák fel. Egy lista készült a prioritásokról, de jobb lenne prioritásokat meghatározni. A mafia szervezet bűnözés elleni küzdelem, a terrorizmus elleni küzdelem továbbra is a belső biztonsági stratégia stratégiával kapcsolatos feladatok élén állnak. De ugyanakkor gondolunk kell a megelőzésre is, és arra, hogy milyen irányba akarunk menni Európába. Utaja és Brindisi is jelzik azt, hogy nagyon oda kell figyelni a korai jelzésekre, amelyek az erőszak, az szélsőséges megnyilvánulások előretörését sokszor már előre jelzik, és ennek alapján kell kialakítani a stratégiánkat. Itt a hiányosságokat meg kell szüntetni. Az együttműködés rendkívül fontos, hogyha fel akarunk lépni a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen. Ez is mindenképpen prioritás kell, legyen, ugyanúgy, mint a korrupció elleni küzdelem, környezetvédelmi bűncselekmények és ipari bűncselekmények elleni küzdelem Gondolunk kell a kiberbűnözésre, az internetes bűnözésre is. Az Európai Bizottság a szellemi tulajdon jogok védelmét és a belső biztonság részének tekinti, hát ez szerintem nem teljesen helyes, ez inkább egyéni jogokkal van összefüggésben, és nagyon bonyolult lenne ezt a belső biztonság keretében kezelni. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, akik segítették a jelentés elkészültét, és köszönöm a politikai frakciók munkatársainak is a segítséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paška úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony. Az Európai Unió belső biztonsága nagyon sok eh, tényezőtől eh, függ, és a határok kiteljesednek Európában, és a belső biztonság legnagyobb problémája Európában az az, hogy nagyon fejlett a szervezett bűnözés, nagyon sok bevándorló érkezik, különbségek vannak az Európai Unió életszínvonalában, és ez illegális piacokat eredményezhet, illegális munkaerőpiacot eredményezhet, illegális tevékenységhez, prostitúcióhoz vezethet. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a belső biztonság, a belbiztonság, illetve a környezet közötti összefüggéseket, és ezért egy sokkal komplexebb biztonságpolitikát kell létrehozni európai szinten, és egy olyan fajta struktúrára van szükség, hogy a kül- politikát összekössük az Európai Unió belpolitikájával. Úgy gondolom, hogy ilyen, fajna, ilyen fajta rendszer sokat jelenthetne az Európai Unió biztonsága szempontjából. Most Basszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A biztonság, a szabadság és a jog területének megteremtése a legfontosabb célja az Európai Uniónak, és ehhez konkrét intézkedésekre van szükség azért, hogy még nagyobb biztonságot lehessen elérni minden egyes állampolgár számára. Az Európai Bizottság közlemény az első lépés ezen cél megvalósítása irányába. Az öt kulcs területe tehát megemlítették, és különleges intézkedéseket javasoltak. Azonban további erőfeszítésekre is szükség van ahhoz, hogy a szervezet bűnözést le lehessen, illetve a bűnözést önmagát le lehessen küzdeni. Gyakran előfordul az, hogy a kisebb bűncselekmények esetében, például táskalapások vagy autolapások esetében egy szervezett nemzetközi bűnbanda van ennek a hátterében, és ezért az Európolt még jobban be kell vonni abba, hogy a veszélyeket jobban lehessen értékelni hatos cikk értelmében. Ben. És most kérem Malmström biztos asszonyt, hogy a bizottság nevében fejtse ki röviden a véleményét. Uh, Elnök úr, Borszelin asszony, teljes mértékben támogatom abban, amikor elítéli a brindizi tragédiát, a brindizi bűncselekményt. Ez olyas valami, amely mellett nem lehet kiállni. Bármi oka legyen ennek a borzasztó bűncselekménynek. Falcone asszony után elnevezett iskola elleni támadás olyas valami, amelyen el kell gondolkozni. Két hete jártam abban a faluban, ahol született Melissa, és arról értesültem, hogy hogyan lép fel a közösség a maffia ellen, hogyan kopozzák el a szervezet bűnözés által összegyűjtött javakat. Most hát ezt el kell ítélnünk. Nagyon szépen köszönöm a kiváló jelentést, amit készített, köszönöm szépen az árnyék előadóknak, hiszen ez hozzájárul a belső biztonsági stratégia továbbfejlesztéséhez. Egyetértünk azzal, hogy a belső biztonsági stratégia közös minden intézmény számára, az ügynökségnek ugye bizonyos hatáskörei vannak és közös céljai, mert az állampolgárok biztonsága valóban minden erőfeszítésünk középpontjában áll. A belső biztonsági stratégia a lehető legjobb platformot kínálja, amikor fel tudunk lépni az erőszak ellen rendőri együttműködés például nagyon fontos, a súlyos és szervezett bűnözés elleni ciklusban például. Nagyon üdvözöljük a, azt a parlamenti politikai ciklust, amely bevonja az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket is az aktuális helyzet elemzésébe. Jelenleg a második végrehajtási jelentésen dolgozunk, amely felülvizsgálja a belső biztonsági stratégiát. Az év végén jelenik majd meg ez az értékelést. Nagyon fontos az öt célkérdőzés mellett. Nincsen különbségtétel, ezek egyenrangúak. A súlyos és szervezetbűnözés elleni küzdelem, terrorizmus elleni küzdelem, a kiber eh, támadások elleni fellépés, a, az ember által okozott katasztrófák elhárítása. Az első publikációnkban ezeket kifejtettük, aztán például van ugye a javak elkozásáról szóló jelentés, nagyon fontos a tudatosítási hálózat, nagyon fontos a kiberközpontok létrehozásának gondolata, és az év végén a CEPOL és az Europol reformján és az Eurojust reformján dolgozunk. Ahogy ön is említette, javítani kívánjuk az együttműködést a rendőri erők és ügynökségek között nemzeti szinten is. Be fogunk terjeszteni javaslatokat amelyek a kritikus infrastruktúrális létesítmények védelmére vonatkoznak. Az év végén egy konferenciát tartunk, amely során e, megosztjuk majd egymással a tapasztalatokat az ide vonatkozó hálózat egyéves évfordulója kapcsán. Ez a második jelentés felméri, hogy mit tartottunk be az előző jelentésben megítélt, megígértekből, és megnézzük azt is, hogy milyen lehetőségeket kínál a biztonság? Hogyan lehet a gazdasági, pénzügyi válságra reagálni? Ez is nagyon fontos persze. Amikor egy olyan környezetet hozunk létre, amelyben biztonságban nézik magukat a befektetők, a cégek. Borszelini asszony az önjelentése mérföldkő, a parlament életében önök nagy mértékben hozzájárultak ehhez a belső biztonság stratégiához. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much, Madam Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. Vitát berekeztem. Szavazás holnap 12 órakor. A következő napirendi pontunk Cornelis de Jong jelentése a büntetőjog uniós megközelítéséről. Négy percre átadom.